felhasználására nem ellenzi a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amelyet 2016. április 27-én tettek közzé, 24 órával a beadvány benyújtását követően nem volt kifogás, ezért a 105-ös ügyrendi paragrafus értelmében elfogadottnak tekintjük holnap, az elfogadott szövegeket május 16 én fogjuk nyilvánosságra hozni. A jogi szakbizottság a parlamenttől elfogadott